So, dear colleagues. Tisztelt kollégák, köszöntök mindenkit. Először is azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet. Tennék néhány rövid közleményt. A kollégákat már tájékoztattunk arról, hogy a mai ülést követően fél hétkor egy közös libe ülésre kerül sor. Mivel később erre nem nyílik lehetőség, a termet már előkészítettük, tehát vannak már nem ekon tagok is itt a teremben. Ami pedig a koordinátorok ülésének ajánlásait illeti, a november 22-i ülés során az MPR-ekkel kapcsolatos LKB konzultáció a közelmúltbeli egyeztetéseket illetően úgy döntöttünk, hogy az összefoglalót, valamint a fő változtatásokat az SMS felügyeleti tanácsáról, amelyeket ugye a november 9-i meghallgatáson vitattunk meg, egy közös levélben küldtük ki, és ebben azt fogalmazzuk meg, hogy várjuk ezen kötelezettségvállalások következetes végrehajtását, ugye a nem automatikus jelleg, illetve nem lesznek általános kötelező érvényű szabályok, illetve halasztás. Folytatjuk erről a fontos kérdésről a párbeszédet és az együttműködés a Brexit témájában. A koordinátorok megállapodtak a munkamódszert, illető további aspektusokban. A delegációk, illetve a látogatások kérdésében pedig hétfőn, április 16-án lesz a bázeli látogatás február 12-én pedig Franciaországba látogat a delegáció. És a 2018. februári Európai Parlamenti héten lesz két ECON ülés az adózásról és a bankunióról. A parlament, nemzeti parlamentek képviselőivel fogunk egyeztetni, és várjuk a frakciókat, hogy november 28-ig tegyenek javaslatot a nemzeti parlamenti képviselőkre vonatkozóan, akik jelen lesznek majd. A sharing economy témájában is megállapodtunk abban, hogy az eprs ez egy kérés nyújtunk be, és a versenyképességgel kapcsolatos tanulmány tervezetét hagytuk, aztán a Bankunió munkacsoport 2018-as üléseinek ütemtervét is elfogadtuk. A bizottsági dokumentumokkal kapcsolatban megállapodtunk abban, hogy nyomtatott dokumentumokat ezen túl csak a teljes jogú tagok kapnak, azok, akik jelzik, hogy továbbra is igényt tartanak ilyen dokumentumokra, tehát opt-in elv alapján járunk el. Minden esetre bizonyos számú nyomtatott dokumentumot továbbra is rendelkezésre bocsátunk, amennyiben erre van igény az, a scrutinivel kapcsolatban január 24-én lesz az ülésünk. Egy 10 perces szlotot különítettünk el a PSD2 számára is, ami pedig a pénzmosás ellenes delegált jogi aktust illeti, a bizottság ezt október 27-én fogadta el, és megállapodtunk abban, hogy Jurova biztos asszony csatlakozik majd a koordinátorok ülésére, amelyre ma kerül sor. Ami pedig a MIFIR delegált aktust illeti, megállapodtunk abban, hogy a tanácshoz és a bizottsághoz egy levelet küldünk, jelezvén, hogy a három hónapos felülvizsgálati időszak kerül alkalmazásra, és egy árnyékjelentéstevői ülést is összehívtuk, hogy a kérdés további részleteit megvitassuk. Ami pedig a 2017-ben 0296-os petíciót illeti, az EMU-ról megállapodtunk abban, hogy a petihez ezt továbbítjuk, és a B80478 per 2017-es állásfoglalás témájában úgy döntöttünk, hogy ezt nem fogjuk nyomon követni bizottságjavaslatok visszavonása. A koordinátorok többsége jelezte, hogy nincs fenntartása azzal kapcsolatban, hogy a banki strukturális reformokkal kapcsolatos bizottsági jogalkotási javaslatot visszavonják. Persze van, aki jelezte, hogy más eszközökkel kell ezt a kérdést megközelíteni, és a banki felügyelet, valamint a szanálási panel témájában nem volt ellenvetés, hogy a 2018-as évben is a keretszerződést alkalmazzuk. Ennyi lett volna, hosszú volt, de most átérhetünk a harmadik napi rendi pontra. Önök is eh, tudják, hogy a bizottság eh, azt javasolta, hogy eh, ismét Elke Königet nevezzük ki az Egységes Szanálási Testület elnökének, úgyhogy szeretném Elke Königet köszönteni, aki az SRB elnöke, és tudják, hogy a kinevezése óta, vagyis 2014 óta elnökli az SRB-t, a jelenlegi mandátuma hamarosan lejár, a bizottság pedig azt javasolta, hogy az rendelet 56-os cikke értelmében további 5 évre hosszabbítsuk meg. És ebben az összefüggésben jött ma el hozzánk Kőnigasszony, biztos vagyok abban, hogy ismertetni fogja az SZRB-vel kapcsolatos további terveit, valamint az eddigi eredményeket. Most pedig megadnám önnek a szót, körülbelül 10 percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és beszélhetek önök előtt arról, hogy mi mindent értünk el eddig, illetve mely elemeket tartok fontosnak az SZRB jövője szempontjából. Az átláthatóság, valamint az elszámoltathatóság kulcsfontosságúak az SZRB munkája szempontjából. Én pedig az SZRB elnökeként számos zárt és nyílt meghallgatáson részt vettem, több mint 12 alkalommal itt a parlamentben, és látogatás céljából tagállamokban is, tagállamokban is jártam, és a nemzeti parlamentek meghívásának is eleget tettem. Noha, ugye kulcsfontosságú a jogalkotók számára az EU-ban megérteni az SRB munkáját, hogyan tudjuk szanálhatóvá tenni a bankokat. Komoly kihívásokkal állunk szemben, az SRB munkájának végrehajtása komoly kihatással lehet az Európai Unióra és az állampolgárokra egyaránt. Az első több éves programunkat az elkövetkezendő három évre nem régen tettük közzé, és azt hiszem, hogy már most elmondhatjuk, hogy őszintén szólva, ami a bankunió második pillérét illeti, ez szilárd alapokon áll, ugyanakkor meg kell ragadnunk most a lehetőségeket, a lendületet, hogy a társjogalkotók által meghatározott ambiciózus célokat elérjük. Semmiképpen nem állíthatjuk azt, hogy már eleget tettünk volna ezeknek a feladatoknak. Az SRB az elkövetkezendő évek során is meg fogja teremteni azokat a feltételeket, hogy a bankok szanálása úgy menjen végbe, hogy a lehető legcsekélyebb hatást gyakorolja az államháztartásra. Ez a missziónk, és minden szempontból nézve ez egy olyan feladat, amely rendkívül bonyolult. 2020-ig és a nagyobb bankok esetében már hamarabb is, az SRB teljes szanálási terveket dolgoz ki a különböző banki csoportokra. Vannak köztes szakaszok ezekben a szanálási tervekben, ezeket finomítani fogjuk egészen addig, amíg a végső szakaszba eljutnak. Szeretném jelezni, hogy a legtöbb bankra nézve már most is vannak terveink, itt nem az a célunk, most pedig az a célunk, hogy ezeket kibővítsük, és ahogyan az, az élet más területein is elmondható, egy terv csak akkor jó, amennyiben kész reagálni a váratlan eseményekre is. A tervek a jövőbe tekintenek, de mindenképpen ki kell igazítani őket, alkalmazni kell őket a különböző helyzetekre, változásokra, és ezeket állandóan frissíteni kell, hiszen maguk a bankok is, és a bankok helyzete is állandóan változik. az emerelek számára kötelező érvényű célokat fogunk kidolgozni, konszolidált szinten is, és ami szintén fontos, ezek tükrözni fogják azokat az eredményeket, amelyeket eddig fel tudunk mutatni a szanálás terén. A 2018-as tervek kötelező érvényű emerelt célokat is tartalmaznak majd, valamint a kezdeti vitára vonatkozó egyéb célokat. Azon bankok, amelyek egy szanálási kollégiummal rendelkeznek, az ő esetükben meghatározzuk, hogy melyek lesznek a célok. Tartottunk műhelyeket, egyeztetéseket a különböző bankokat, és két ágazati párbeszédet is tartottunk 2017-ben. 2018-ban azon bankok esetében, amelyekre vonatkozóan már idén meghatároztunk ilyen célokat, konszolidált szinten az SRB egyéni szintű célokat is meghatalmaz, tehát egy további szintre lépünk a többi bank esetében, kötelező érvényű emelett célokat határozunk meg konszolidált szinten, és a megközelítésünk garantálni szeretné azt, hogy a bankok képesek lesznek ezzel az átmeneti időszakkal megbírkozni, hogy eleget tegyenek az MRL követelményeknek, úgy, hogy az ne legyen jelentős hatással a pénzügyi stabilitásra, a reálgazdaságra vagy az ő hitelező képességükre. Nem szabadna megfeledkeznünk arról sem, hogy ezt a szanálási keretet, amikor kidolgoztuk, arra törekedtünk, hogy elkerüljük a pénzügyi válság során bekövetkezett eseményeket, hogy a bankok ne nyújtsanak hitelt. Éppen ezért a fizetés képtelenség során azt akartuk elkerülni, hogy az adófizetők állják ennek az árát. Ennek az egyenletnek a megfelelő emerelés célja, Ez az, amit a 2008-as pénzügyi válság óta megpróbáltunk elkerülni. A célunk az, hogy szanálhatóvá tegyük a bankokat. A legtöbb bank, még akkor is, ha nem hozott formális MRL határozatot, a bank Unióhoz tartozó bankok jelentős első és második szintű kötvényt bocsátottak ki. Tehát azt hiszem, hogy a megfelelő irányba haladunk, még olyan bankok is, amelyeknek határoztak meg eddig kötelezérvényű célokat. Az SRB a közös szanálási politikáit előre bocsátja 2018 során. Kidolgozunk például szakpolitikákat a belső MRL-le, az MRL kalibrációra vonatkozóan, valamint kitérünk a szanálás során felmerülő likviditási kérdésekre. Megkívánjuk határozni a fő akadályokat, amelyek a szanálhatóság útjában állnak, és a következő év során az ilyen akadályok azonosítására törekszünk, és megpróbáljuk arra ösztönözni a bankokat, hogy próbálják meg kiküszöbölni ezen akadályokat. Vannak különböző szanálási eszközök, és figyelembe vesszük a szanálás során a közérdeket is. A most közzétett több éves programozási dokumentumokban további részleteket találnak ezzel kapcsolatban. Most volt az első szanálási esetünk júniusban, amikor az LKB értékelését követően a Banco Popular ö, csőd előtt állt, és a spanyol nemzeti hatóságokkal együtt az SRB úgy döntött, hogy szanálás esete áll fent. Ezt a döntést az Európai Bizottság is elfogadta, és az SRB az Európai Bizottsággal, illetve az LKB-val együtt levonja majd ebből a tankönyvszerű szanálásból a tanulságot. Azonban nagyon fontos levonni a tanulságot, de ahogy mondtam, a realitás, a valóság mindig más és más képet mutat, ez azt jelenti, hogy megfelelő fellépésre van szükség, és rugalmasságra egy csődöt mondó bankkal szemben sajnos nincs második esélyünk. Hogyha megnézzük a bankok Populár esetét, ha ezt példaként vesszük, akkor azt gondolom, hogy a szanálási tervben a bail-in, a nyitott bail-in stratégiát követtük, volt egy potenciális vevő az egész bankra vonatkozóan, ezért szerencsénk volt, hiszen a funkciók működtek, és ezért ez volt a legjobb szanálási terv, ezt kellett választani. Természetesen figyelembe kell venni a tervtől való eltérést abban az esetben, hogyha valamilyen más út jobb, utat, jobb eredményhez vezethet. Természetesen itt veszteségekkel kell számolni a részvénytulajdonosok, illetve az értékpapír tulajdonosok esetében, illetve azt is tudjuk, hogy a jogászok ünnepelhetnek, hiszen <clears throat> nagyon sok költséget felszámolhatnak, illetve megnézhetik az egész Európai Uniós szanálási tervet, illetve keretet bizonyos változások várhatóak a következő esztendőben, és ezekről a döntésekről önöknek, eh, önök lesznek majd a felelősek ezért. A bankszanálás egy új eh, koncepció, figyelembe kell venni majd a tapasztalatokat, és nagyon fontos, hogy ne essünk vissza a szabályozás területén. Ebben a mostani időszakban várjuk a kockázatcsökkentési csomag második részének eredményét. Ez nagyon fontos a munkánk szempontjából. Reméljük, hogy ez megerősíti majd a szanálási keretet, illetve tisztánlátást biztosít a következő esztendőkre. És mielőtt befejezném a hozzászállásomat, szeretném elmondani, hogy a közös backstop kialakítása még mindig nagyon fontos feladatunk, és támogatjuk a tagállamok erőfeszítéseit, egy hatékony backstop kialakítására. És fontosnak tartom kimondani, hogy a bankunió harmadik pillérje az EDIS, ez még mindig hiányzik, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tagállamok foglalkozzanak ezekkel a kérdésekkel, illetve a jogszabály, jogszabályi keretet is felülvizsgálják, különösen az inszolvenciára vonatkozó szabályokra gondolok el kell mélyíteni az elemzést, mind a tervezést, tehát a szanálási terve, tervezés területén, mint pedig a politikák, szakpolitikák kialakítása területén. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy nagyon nagy munkát végeztünk már eddig is, de ahogy mondtam, még nem teljes ez a misszió, még van feladatunk. Várom a közös munkát önökkel, köszönöm szépen a türelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak, és megpróbáltam 10 percbe belesűríteni a mondandómat. Now, Köszönöm szépen. Akkor most a kollégák tehetnek fel kérdéseket, megjegyzéseket tehetnek. Az első a néppárt Brian Hayes. Köszönöm szépen, elnök úr, kanyagasszony, üdvözlöm, hogy ismét itt van a körünkben, köszönöm a megjegyzéseit. Azt hiszem, a végén mondta el, hogy mit kell tennünk, mert még mindig készülőben van ez a, a csomag, az EDIS, a harmadik pillére a bankuniónak, ezt helyesen jegyezte meg, úgyhogy szükség van rá, és szükség van arra, hogy az tagállamok fizetésképtelenségi rendszerén javítsunk. Tehát van mit tennünk még. Teljesen mindegy, hogy milyen környezetről beszélünk, előre kell tekintenünk, de vissza is, hogy megfelelő szakpolitikákat hozzunk létre. Tudom, hogy a válságos időket követően milyen állásfoglalás született, hogy a bail-in legyen inkább, ne pedig a bail-out. Ez nagyon fontos volt, hogy visszanyerjük a bizalmat a bankrendszerben és a, rendszer, és a rendszert ö, működtetőkben is. Tudom, hogy nagyon sokat tett már ö, eddig is, és remélem fog is, annak érdekében, hogy a bizalom minden szinten, a jogalkotás szintjén is megszülessen, illetve a végrehajtást illetően is. Három rövid kérdésem volna először is. Egy kérdésem lenne, ami eléggé közvetlen. Ön szerint lehet a kapcsolaton javítani, és hogyan? Hiszen rendszeresen jön hozzánk, tudja, hogy általában kérdéseket teszünk fel önnek, hogy mi is történt eddig. De ami az átláthatósági komponenst illeti, hogyan lehetne azon javítani? Ezt úgy általánosságként teszem fel, mint kérdést. Másodszorban az SRB, az Egységes Szanási Testület mi dolgozik? Üdvözlöm azt, amit évente jelentésként elkészül, elkészít. De mi a helyzet velünk a világ többi részével, ehhez hasonlítva? Tehát nyilván vannak elvárások a szanálás terén. Milyen eredményeket tudunk mi felmutatni más példákkal? Végül pedig említette a tagállami parlamenteket, ezt üdvözlöm. Megvan-e az elkötelezettsége ezeknek a parlamenteknek? Azt hiszem fontos üzenet ez, amit az Egységes Szanálási Testületnek küldenie kellene az összes parlamentnek. Nagyon fontos a tagállami szint is, és örülnék, hogyha a dialógus intenzívebbé válna, ezt mindenképpen üdvözlöm, köszönöm. Köszönöm a kérdéseit, megpróbálok válaszolni rá. És az utolsóval kezdem. Nagyon örülök, minden eszmecserének a tagállami parlamentekben, de csak akkor megyek el, ha meghívnak. Úgyhogy azt mondanám, hogy nyitottak vagyunk a kérdésekre. Meg kell mondanom, hogy az egységes szanálási testülettel, amit bevezettünk, az első három év ugyan nem volt túl sikeres, de a szándék az volt, hogy minden egyes tagállamba elmenjünk, hogy tárgyaljunk a, a, a központi bankokkal, a, a pénzügyeket kezelőkkel, de sajnos nem sikerült még mindenhova eljutnom. Úgyhogy mindenképpen szükség van a nemzeti parlamentekkel való eszmecserére. Aztán, hogy mi a különbség köztünk és mások között? Az amerikai kollégákkal nagyon jó a dialógus, a Bank of england del is, amely része, amely része az EU-nak, de nem a bankuniónak. Volt már egy három oldal, egy egyeztetési kísérlet is, hogy mi van akkor, ha valami nem sikerül, akkor hogyan oldjuk meg, hogy sikerül egymást megérteni. És mindig is azt mondom, hogy a többieknek egy előnye van, egyetlen egy tagállammal kell foglalkozniuk. Az Egyesült Államokkal, az Egyesült Királysággal, nálunk 19 különböző ö, törvénycsomaggal kell szembenéznünk, a fizetésképtelség terén is. De végül is ugyanazokkal a kérdésekkel kell megbirkóznunk, T1, T2, nagyjából ugyanaz a helyzet, az érem két oldaláról van szó. Amikor a likviditásról van szó, ott nehezebb a helyzet, a Bank of England, a Fed, a mi esetünkben pedig az európai központi bankok rendszeréről van szó. Végül, de nem utolsó sorban, ami a parlamenttel való kapcsolatra irányuló kérdését illeti, én azt gondolom, hogy ami az Európai Parlamentet illeti nagyon jó a kapcsolat, a lehető legátláthatóbbak próbálunk lenni, odafér, hozzáférhetőséget biztosítunk a jegyzőkönyveinkhez, mindenhez, és azt hiszem mindig is nyitott voltam azzal kapcsolatban, hogy találkozzak a parlamenttel, vagy meghallgassanak szakértőként, legyen az az ekonban, vagy pedig zárt ülés keretén belül. Tehát én, ami engem illet, nagyon komolyan veszem ezt. Elnök, köszönöm szépen. Pervons. Köszönöm a szót. Kinevezésének megújítása nyilván akkor történik, amikor nagyon sokan közelről figyelik azt, hogy mi történik. Mert első alkalommal alkalmazták a szanálási eszközöket. Nyilván fel kell tennünk kérdéseket ilyen vagy olyan irányban. Anélkül, hogy meghallgattam volna, és teljes legitimitással, mint képviselő, nekünk is el kell végeznünk ezt az értékelési munkát, konkrétan azzal kapcsolatban, hogy mi történt a bankok populárnál a szanálás esetében, vagy az olasz bankoknál. Nos, Szeretnék önnek feltenni egy kérdést, ami eléggé általános jellegű lesz, mint az Egységes Szanálási Testet elnökének. Mi a helyzet a likviditás kezelésével? Milyen ö, következtetéseket vontak le, milyen hibákat követtek el, amelyeket nem lenne szabad a jövőben elkövetni, mi, hol lehet javítani. Főleg itt most a piacra gondolok, mielőtt a testület még a szanálásra térne rá, a Bankó Populár esetében. Ami az MRL-eket illeti, erről sokat beszélt, de végül is egy gyakorlati kérdés, ami felmerül a mi vonatkozásunkban, az az, hogy hogyan lehet egy emerelt működtetni, amely kötelezi a bankokat arra, hogy a piacon új aktívákat szerezzenek be, anélkül, hogy valamilyen prociklikus mozgást idéznének elő, ami aztán a tőkét drágábbá tenni, és ö, ö, nem igazán stabil ö, helyzetet teremtene. Ön négy évet mondott, ö, de ezt az ellentmondást hogy kívánják feloldani? Hogy egyrészt minden egyes bank sajátos helyzetét kell figyelembe venni, de ugyanakkor ne essenek bele semmiféle csapdába. Ami az Ediszet illeti, ezt a folyamatot lezárták, és mindannyian tudtuk, és eléggé közelről éreztük, hogy a Banco Populár után szerencsére volt, aki megvásárolta, mert hát egyébként katasztrofális lett volna a helyzet. Nos, ebben a kontextusban a bizottsági közlemény alapján előre lehet lépni majd az edisszel, vagy ez nem segít nekünk. Pedig mi is úgy gondoljuk, hogy megvan a bizonyítéka annak, hogy a kockázatok csökkentése mellett már letettük a voksot. De meddig kell csökkenteni a kockázatokat, hogy tényleg előre léphessünk a másik vonalon? Köszönöm szépen. Let me try to answer your questions in the order. Megpróbálok válaszolni a kérdéseire abban a sorrendben, ahogy feltette őket, ami a BPI, a Banco Popular esetét illetően. Azt hiszem, már említettük, hogy olyan esetről van egy szó, ahol a szabályukat a nagykönyv szerint alkalmaztuk. Azonban sikeresek is, szerencsések is voltunk, hogy valaki vásár, felvásárolta, vagy vehetnék még tovább is. Nagyon szerencsések voltunk, hogy maga a bank is ö, értékesítése kínálta magát, és ezt a folyamatot tudtuk felhasználni munkánk alapjául. Ez volt az oka annak, hogy azonnal azt mondtuk a folyamat után, hogy ezt ne hibának tekintsük, hanem azt mondjuk, hogy a likviditási szanálás bebizonyosodott, hogy ez fontos terület, erről azt hiszem részletesen beszéltünk, és az adatok is nagyon fontosak. Ebben az esetben, ami az adatokat illeti, olyan mértékű fontosságot nem kellett tulajdonítani nekük, hogy már egy folyamat beindult, a bank kész volt arra, hogy a szükséges információkat rendelkezésre bocsássa, azonban még ez a bank is csak szenvedett volna, és küzdött volna, és problémákkal kellett volna szembenéznie, ha Az úgynevezett senior detek vonatkozásában ö, nagyobb ö, átláthatóságra lett volna szükség. Fordítva igaz a dolog, hogyha nincs megfelelő értékesítési folyamat egy bank esetében, akkor nehéz piacra dobni egy bankot. Ami a második részt illeti, említette, a piac számára biztosított információt. Én többször elmondtam már, hogy az egységes szanálási testület semmilyen ö, bizalmas információt nem bocsát a piac rendelkezésére. Mindenki nagyon jól tudta, hogy nyomás nehezedik a bankra ebben az esetben, nagyon sok információ forgott, és aztán a Reuters is jelentést készített, nem nekem kellett nyilván ezt eldönteni, hanem nekik. Aztán az emrát illeti, nagyon fontos eszköz ez a kezünkben, szükség is van rá, megfelelő mennyiségben, megfelelő minőségben, de ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy folyik egy jogalkotói tárgyalás ebben a témában, úgyhogy ezt is vizsgáljuk, és úgy döntöttünk, és azt hiszem ez nyilvános is, úgyhogy a weboldalunkon is megtalálható, hogy négy éves idő tartamot bocsátunk a bankok rendelkezésére, hogy megfelelőséget mutathassanak fel maximum. Figyelembe véve azt, hogy az EMRA kapcsán éves egyeztetésre lesz lehetőség. Ahogy említettem, itt egy olyan útról van szó, amelyen még most járunk. A bankuniónak három lába van, a harmadik rendkívül fontos, ahogy ön is említette, annak érdekében, hogy uniónak tekintsék, és ne, nemzeti körben legyen felelős valaki a betétesekért. Azt hiszem, azt most nem igazán tudjuk itt ki vesézni. Köszönöm szépen! Én is szeretném köszönteni König asszonyt. Volna néhány kérdésem az állami támogatásokról, illetve az EDIS-ről, ami az állami támogatásokat illeti Szeretném tudni, hogy van-e valami a kívánság listáján, van-e valami, amit javasolna, módosítsunk-e a jelenlegi állami támogatási szabályok között, vagy minden remek, vagy tudnánk esetleg egy még rózsásabb képet festeni. A bizottság esetleg felülvizsgálhatná-e ezeket a szabályokat, és a banki közleményt ki lehetne igazítani egy kicsit jobban, ami pedig az EDIS-t illeti, két éve, ugye egy teljes Edisről beszélünk, és ugye Beresz képviselő kollégája is ezzel, képviselő kérdése is ezzel kapcsolatos. Ugye a Nemzeti Betétbiztosítási Program kapcsán én is fontos szerepet tulajdonítok ennek az EDIS végső szakaszában, amikor ugye a kis bankokról beszélünk, amikor nem feltétlen van szükség európai forrásokra, hogyan értékeli az edisz kapcsolatos vitát, és ahol vannak nemzeti betétbiztosítási rendszerek, például a likviditás támogatásban, vagy egyéb programokban, illetve a végső szakaszban ezt elképzelhetőnek tartja. Köszönöm. Let me talk on my wish list. Hát, ami a kívánságlistámat illeti, igen, az évnek ebben a szakaszában érdemes erről beszélni. A fizetésképtelenségi esetek után, amelyeket ugye nyáron tapasztaltunk, észszerűnek tartom, hogy legyenek biztosítékok, meg kell vizsgálnunk az egész struktúrát, az ösztönzők szempontjából. Ugye ott van a banki kommunikáció közlemény, amelyet 2013-ban vizsgáltunk fölül legutóbb, a BRRD 2014-ből származik, tehát érdemes volna legalábbis utána nézni annak, hogy a kettő összhangban van-e. Szeretnék egyértelműen fogalmazni, nem én vagyok az, és nem én leszek az, aki azt fogja mondani, hogy elővigyázatossági célú feltőkésítése nincs szükségünk, és a likviditási támogatások is különböző esetekben lehet, hogy észszerűek. Tehát meg kell néznünk, hogy melyik forgatókönyv nyújt jobb megoldást. Ami pedig az edisz életi illeti, természetesen a nemzeti betétbiztosítási rendszereknek a jövőben szerepet kellene játszaniuk. Ha megnézzük az SRB-t, er mi a legnagyobb bankokkal foglalkozó szanáló hatóság vagyunk, de szorosan együttműködünk a nemzeti illetékes hatóságokkal. Ők azok, amelyek a kisebb bankok szanálásával foglalkoznak, nekünk ott csak monitorozó funkciónk van. Az EDIS mindig egy olyan téma lesz, amely alapvetően a kis és közepes méretű bankok felügyeletével foglalkozik, amelyekre nem vonatkozik az európai szintű felügyelet, tehát a szanáláshoz hasonlóan kell egy rendszer, amelyben a nemzeti és az európai hatáskör egyaránt érvényesül. De úgy gondolom, hogy ez egy kicsit túlmutat azon, amit ma itt meg tudunk vitatni. Köszönöm, Péter Jezek. Köszönöm, elnök úr, és köszöntöm König asszonyt. Gratulálok az újra jelöléséhez. Én is ezt a mai meghallgatást egy lehetőségként tekintem ahhoz, hogy megvizsgáljuk az eddigi helyreállítási szanálási mechanizmus működését, és én most a közérdek aspektusára szeretnék összpontosítani. Szeretnék visszatérni a két közelmúltbeli esetre, Ugye olasz bankok esetében az államháztartásnak kellett a teher egy részét viselnie, a nemzeti fizetésképtelenségi szabályokat alkalmazták az európai feltökésítési szabályok helyett. Erre vonatkozik a kérdésem. Először is a nemzeti fizetésképtelenségre vonatkozó előírások az adófizetőre nézve terheket jelenthetnek, ahogyan az a két olasz bank esetében felmerült, nem az lett volna a közérdek, hogy inkább a BRRD-t alkalmazzák? Másodszorban pedig, ha a közérdeket úgy határozzuk meg, hogy a pénzügyi stabilitás szavatolásáról van szó, akkor hogy lehetséges, hogy az olasz kormány úgy döntött, hogy a két olasz bank a rendszer szempontjából fontos, de a hatóság mégis, az Európai Hatóság mégis más következtetésre jutott. Ez már csak azért is meglepő, mert az olasz kormány azt nyilatkozta, hogy a fizetésképtelenségi döntések alkalmazására azért van szükség, hogy a gazdasági turbulenciákat elkerüljük. A közérdek definiálható úgy is, hogy a szabályok hitelességére helyezzük a hangsúlyt, ebben az esetben a két olasz bankkal kapcsolatban. Az lehet a benyomásunk, hogy mégis ö, ö, másképpen ítélték meg a helyzetet. Először is a BRRD kerettel, vagy az SRM-rel kezdeném. Amennyiben egy bank fizetésképtelenné válik, először meg kell nézni, hogy van-e egy más megoldás is a magán szféra részéről, ebben az esetben nem nyílt ilyen megoldás. Aztán meg kell vizsgálni, hogy a közérdeket szolgálja-e, ha a BRFD keretében szanáljuk a bankot, máskülönben ugyanis a nemzeti keretet kell alkalmazni. Ha megnézzük a közérdeket, az öt kritériumból kettőt emelünk ki. Először is fenyegetést jelent ez a pénzügyi stabilitásra nézve, másodszorban pedig ezek a bankok, vagy ez a bank kritikus funkciót lát-e el. Vannak egyéb kritériumok is, de ez a két fő kritérium. Mi pedig arra következtetésre jutottunk e két bank kapcsán, hogy tekintettel a nagy tőkeáttételi hatásra, gyakorlatilag egyrészt kritikus funkciót nem töltöttek be, másodszorban pedig nem kapcsolódtak olyan mértékben az ágazathoz, hogy ez a pénzügyi stabilitásra nézve kockázatos lett volna. Ez pedig azt jelenti, hogy ebben az esetben a bankokat a nemzeti hatóságok kezébe helyeztük, és a nemzeti előírások kerültek alkalmazásra. Az olasz fizetésképtelenségi jogszabály lehetővé teszi az értékesítést, valamint egy tisztességes megoldást, és az olasz kormány, miután az Európai Bizottsággal konzultált, úgy döntött, hogy kimenti a bankot, nem a közérdekre hivatkozva, illetve a pénzügyi stabilitásra hivatkozva, hanem én úgy fogalmaznék, hogy különböző szociális aspektusokra hivatkoztak Olaszországban. Ez egy olyan döntés, amely a mi döntésünk után született, nem volt mozgásterünk, de ez némileg kapcsolódik az előző kérdéshez is mi szerepel ugye a kívánság listánkon. Mi azt szeretnénk, hogy reflektáljunk a bizottsággal együtt ezekről az esetekről, hogy, és vizsgáljuk meg, hogy a további lépések szempontjából szükség van-e kiigazításra. Köszönöm. Viegas úr. Vou falar em português. Portugálul fogok beszélni. Tinha algumas questões. Van bizonyos vannak bizonyos kérdéseim. Először is, ami a spanyol Banco Populárt illeti, azt szeretném tudni, hogy ugye számos panasz fogalmazódott meg, és számos keresetet nyújtottak be az igazság szolgáltatás előtt. Ez mennyiben fenyegetheti a folyamat a folyamat menetét. Ami pedig a különböző információk kiszivárogtatását illeti, ugye május 30-én a Reuters szivárogtatott ki bizonyos híreket. Milyen tanulságot vonhatunk le ebből, illetve az így szerzett ismeretekből, hiszen ez döntő fontosságú volt a fizetésképtelenségi válság kibontakoztatásához, és ez milyen mértékben jelenti azt, hogy konkrét intézkedésekre van szükség. Volna még egy kérdésem a Banco Populárral kapcsolatban. A Deloitte vállalatot bízták meg azzal, hogy a két jelentést elkészít, elkészítse, az ex ante és az ex post értékelést, és ez bizonyos kételyeket vet fel, ez alapján meg lehet kérdőjelezni, akár érdekkonfliktus is mm, felmerülhet, abban a tekintetben, hogy mi szerepel az első jelentésben. És aztán ott van ugye az átláthatóság. Mikor férhetünk hozzá ehhez a két jelentéshez? És vajon ugyanarról az átláthatósági kritériumról beszélünk-e, illetve felmerül-e annak a kockázata, hogy a jelentés alapvető kitételei megkérdőjeleződnek, hiszen a jelentés bizalmas információt is tartalmazhat. És ennek kapcsán egy érdemi kérdésem is volna, már ami ennek az alapvető aspektusnak az externalizációját illeti, ez mennyiben jelent veszélyt a rendszerre nézve? Úgy ítélje meg ön, hogy sürgős és szükséges az európai felügyeleti rendszert saját eszközökkel felvértezni, ahhoz, hogy biztosítsuk a függetlenségét, és ne függjön a továbbiakban az ilyen külső vállalatoktól, amelyek az oligopóliumokkal szorosan összefüggnek, és ennek a pénzügyi rendszernek a szerves elemei. És végül egy utolsó kérdésem is volna, amely a rendszer koncentrációjára vonatkozik a szanálás elkerülhetetlenül a pénzügyi rendszer koncentrációjához vezet. Ez nem mond ellent azoknak a céloknak, amelyeket a bankunió prioritásként kezelt. Köszönöm. That's quite a list of questions. Let me try to address them one by one. Jó pár kérdést kaptam, megpróbálok egyesével válaszolni őket. Ami a panaszokat illeti, a panaszok nem fogják leállítani a szanálási folyamatot. A jogszabályok kimondják, hogy, és nagyon remélem, hogy nem ez az eset áll majd fönn, tehát kimondják azt, hogy amennyiben a szanálási folyamat megsértette az eljárás rendjét, akkor kompenzációra kerül sor, és az egységes szanálási alapból történik a kompenzáció kifizetése. Tehát nem áll le a szanálási döntés, illetve a szanálási folyamat a jogszabályok szerint. Aztán, hogy milyen lépéseket kell tenni, a szervezeten belül folyamatosan tájékoztatunk mindenkit, és tisztában vagyok azzal, hogy az adatok bizalmas, az adatokat bizalmasan kezeljük a szervezeten belül, de ahogy elmondtam, azt állították, hogy tőlünk, tőlünk jött ez a jelentés, pedig ezt nem mi készítettük. A bank veszített, pénzösszegeket veszített, illetve elhúzódott a folyamat, könnyű azt állítani, hogy ez a Reuters hibája, vagy a Reuters idézte ez elő. Ami pedig az exante expost kérdést illeti, illetve hogy kivégezze az értékelést. Most ebből a tekintetből nézve a dolgokat, a jogszabály eléggé egyértelmű, az értékelés független harmadik félnek kell elvégeznie. Az SRB ezért már 2015-ben végrehajtott egy közbeszerzést, és egy panelt hozott létre, összesen hat cég részvételével, és abban az esetben, hogyha szanálást készítjük elő, ugyanez volt a Banko Populár esetében is, megnézzük az összeférhetetlenséget, ezt ellenőrizzük, illetve próbáljuk elkerülni azt, hogy nem, nem megfelelően járjunk el. Az egyik értékelésnek az a célja, hogy tájékoztatást nyújtson számunkra, hogy mi lehet a megfelelő keret, milyen szanálási ered, ö, eszközök hozzák a legjobb eredményt. Az ex post értékelés pedig azt a célt szolgálja, hogy egyetlen hitelező se kerüljen, kerüljön rosszabb helyzetbe, mint hogyha fizetésképtelenséget nyilvánítottak volna ki. Tizenkilenc tagállamot kell összefognunk, összefésülnünk, és says it has to be independent és a legfontosabb az, hogy egy harmadik külső független cég végezze az értékelést. Átláthatóság. A szanálást követően közzétesszük a szanálási döntést. Az SRB felebezési panelje fölállt, és tulajdonképpen egy értékelési jelentés is készül, ennek egy rövidebb verzióját közzé tesszük. Ez némi időt vesz igénybe, egy pár hetet, és ami a kettes értékelést illeti, reméljük, hogy ez karácsony előtt lezárul. A harmadik értékelés, értékelést még nem adta ki az értékelő, és nem helyezzünk nyomást rájuk, hiszen alapos értékelést szeretnénk kapni. Nem szeretnénk, hogy később azt mondják, túlságosan nagy volt a nyomás. Aztán, ami a rendszerek koncentrációját illeti, hát a fúzió koncentrációhoz vezet, de a too big to fail az nem csak a méretről szól. Köszönöm, Sven Gigolt következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az első kérdésem a Bonku Populár esetére vonatkozik. Azt hiszem, hogy hosszasan beszéltünk már a problémáról, illetve megosztottuk az aggájainkat is. Természetesen mindenkinek teljes jogában áll az, hogy megvédje magát mindenkinek, aki pénzt veszített a folyamat során. Másrészt azonban nagyon erős lobby tevékenységnek vagyunk tanúi itt a házon belül, de máshol is, és ezt problematikusnak találom. Hiszen nagyon jól szervezett szereplők élénken reagálnak, és Szeretném, hogyha ön beszámolna arról, hogy milyen nyomás helyezkedik önökre, milyen veszélyek vagy milyen fenyegetések vannak. Aztán a második kérdésem a következő szavazásra vonatkozik. Azt kell, hogy mondjam, hogy általánoságban az az érzésünk, hogy a tagállamokban, illetve a közvéleményben kemény szabályokat követelnek a szanálást illetően, illetve kemény feltételeket, de ezek az utóbbi időben csökkentek, Önnel levelezésben álltunk hosszasan. És attól tartunk, hogy a szanálási tervek, amelyeket végig tárgyalt az intézményekkel, nem tudom, hogy valóban megfelelnek-e a törvényeknek, hiszen nincsen kötelező érvényű MRL célkitűzés ezekben, illetve nincsenek kötelező érvényű intézkedések, amelyek az akadályok elhárítására vonatkoznának. 2020 20-at nevezte meg, mint időpontot, mire teljes, kötelező érvényű szanálási tervet hoznának létre minden intézmény számára. Nagyon szeretnénk, hogyha gyorsabb eljárást tudna érvényesíteni, és a motto azonban az, hogy ne lőjük le az üzenet hordozóját hiszen itt nem csak az ön hatásköréről van szó, ezért megkapja a szavazatunkat, még akkor is, hogyha hogyha nem áll ki a határozottabb intézkedések mellett, de szeretnék minden esetre a csalódottságomnak hangot adni, és szeretném, hogyha határozottamban lépne föl ezekben a kérdésekben. Válasz. Először is a bankopopulár Populár esetére reagálnék. Engem is lenyűgözött az, hogy milyen nyomás hullámnak vagyunk kitéve. A nyomás, vagy az valószínűleg nem a legmegfelelőbb szó, és pláne nem a fenyegetés. Azonban nagyon sok bírói eljárás, bírósági eljárásnak vagyunk kitéve, de azt hiszem, hogy ez teljesen helyén való, ki pénzt veszített, bírósághoz fordul, és erről ennyit. Ami pedig a szabályok megerősítését illeti. Az SZRB részéről elkötelezettek vagyunk arra, hogy alkalmazzuk a létező szabályokat, és a bankok szanálhatóak legyenek. A szanálási terveket nem tárgyaljuk végig a bankkal, ez a mi tervünk, a mi szanálási tervünk. Azonban meg kell hallgatnunk a bankot, meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a megfelelő lépéseket tesszük, és a megfelelő irányba haladunk. Jobb lenne, jó lenne valóban, hogyha gyorsabb folyamatot tudnánk érvényesíteni, de annyit mondhatok csak, hogy ahogyan 2017-ben az MRL esetében is elmondtuk, jelentős lépést tettünk a legnagyobb bankok esetében, aztán jön a második pillér, és ugyanezt fogjuk majd követni a többi esetben. de nem szeretnénk feladni a szanálhatóság problémáját. Nagyon örülnénk annak, hogyha eredményeket tudnánk produkálni, a mandátumunkat komolyan vesszük, és 2019-et szeretném megcélozni, de itt, itt mindenképpen a realitás talaján kívánok maradni. Yes, this is the KHDI. I don't see EFTD and e F, uh, so we move now to... Köszönöm szépen. Vanessa Fernández következik. Buenas tardes. Jó napot kívánok, elnök úr, és köszöntöm a vendégünket is. Az igazság az, hogy nagyon szívesen feltennék kérdést a 2018-as munkaprogramról, illetve a több éves programról, amelyet ma délelőtt ismertetett, de nem volt elég időm ahhoz, hogy ezt elolvassam, és ez alapján egy kérdést fogalmazzak meg. Úgyhogy megint a Banco Populár kapcsán kell kérdezzem négy kérdést szeretnék feltenni. Ezek közül az első, ugye ön említette, hogy a Reuters féle információ, illetve a Reuters feljegyzése, ugye véleményem szerint bizonyos értelemben a Bloombergnek adott nyilatkozatát bővítette, illetve a Bloomberg nélkül nem lett volna olyan nagy visszhangja annak, amit a Reuters közzétett. Ön említette, hogy a válaszában nem említette néven a Banco Populárt, de a válaszában elismerte, hogy ez a bank az elemzésében a nehéz helyzetben volt. Azt hiszem, hogy ez nem volt megfelelő információ a felügyelő részéről, a felügyeleti hatóság részéről. Nem kellett volna talán kommentálni sem ezt, sem más bankot. Mindenesetre a kérdés az, hogy az ilyen fajta információ kiszivárogtatást a jövőben hogyan fogják elkerülni, illetve hogyan szeretnék biztosítani azt, hogy különböző interjúkban ne tegyenek ilyen kevésbé szerencsés megjegyzéseket. A második kérdésem a Deloitte jelentésre vonatkozik. említette, hogy nem lehet ezt közzétenni, hiszen biztosítani kell a pénzügyi stabilitást, de szeretném emlékeztetni, hogy a Banco Popular szanálását követően jó néhány napig a spanyol piacok nagyon instabilak voltak, és egyes pénzügyi intézetek nem tudtak értékesíteni azért, mert a, ezekben a napokban nagy volt az instabilitás. Szerintem ezt a jelentést nyilvánosságra kell hozni, vagy legalábbis a parlamenti képviselőknek betekintést kellene nyújtani. Tehát szeretném, hogyha átgondolna az álláspontját, illetve szeretném tudni, hogy a jövőben milyen álláspontra helyezkedik az ilyen jelentéseket továbbra is ö, hozzáférhetetlen dokumentumként kívánja kezelni. A következő kérdésem pedig erre a Deloitte által végzett ex post jelentésre vonatkozik. Az a kritérium érvényesül, hogy az érdekonfliktusokat elkerüljük, Ugyanakkor sokan itt úgy gondoljuk, hogy egyértelműre konfliktusról van szó. A Deloitte végrehajthat persze ilyen jelentéseket, ezt megtehetni, de azt nem értjük, hogy aki az előzetes jelentést teszi, az végezzel az utólagos jelentést is. Tehát legalább eltérő vélemények vannak az érdekkonfliktusról, de szeretném tudni, hogy a jövőre nézve figyelembe veszi-e, hogy a későbbi esetleges szanálások során megpróbáljanak elkerülni ilyen helyzeteket. Mindenféle kételyt, illetve esetleges érdekkonfliktust el kellene kerülnünk. A negyedik kérdésem a bankunióra vonatkozik, az EDIS-re. Azt említette, hogy szüksége van az EDIS-re a bankunió számára, ezzel én is egyetértek a fiskális védőháló is támogathatja ezt? Köszönöm. Uh, let me start with your first question. kezdjem az első kérdésével. A Bloomberg kapcsolatos információ, információ kiszivárgásról egyértelműen szeretnék fogalmazni. Egy interjúban egy újságíró, a, amely aki idézte a Banco Populárt. Ezzel kapcsolatban az egyetlen dolog, amit mondtam, hogy a Banco Populár az egyik olyan bank, amelyet vizsgálunk, hasonlóképpen a többihez. Úgyhogy semmi részletet nem tártam fel. Feltételezem, hogyha nem mondtam volna semmit, akkor is ez lett volna az eredménye, de semmilyen vitát nem indítottam be semmiképpen, ami a jelentést illeti. Először is nem értek önnel egyet, nem láttunk instabilitást a piacon. Úgy gondolom, a bankó populár szanálását követően alapvetően senkit nem befolyásolt ez, a bankokat sem. Voltak olyan bankok, amelyeket az emberek figyelemmel kísértek, és feltették a kérdést, hogy mi a helyzet velük, de semmiféle kockázat nem volt a bankok populár szanálását követően. Ami a Dolajt jelentést illeti, többször is említettük, hogy ez a panel létezik, két különböző értékelés is létezik, ugyanolyan értéket tulajdonítottunk neki, de azt nem zárhatom ki, hogyha fúzió lesz, akkor megint egy lesz ebből. Bár lehetnek változtatási okok is. Reasonable also given the number of possible values. Now these... Úgyhogy Rátérve a transzparenciát illető kérdésére, a fizetésképtelenség esetén a nem bizalmas részeit az értékelésnek megpróbáltuk nyilvánosságra hozni. Ez a weboldalunkon is megtalálható lesz, hogy mindenki elolvashassa. Azonban csak a nem bizalmas részt, ami az ediszt illeti, illetve a Single Resolution Fundot. Hát ez nem az én hatásköröm. Szeretnénk, hogyha a backstop meg lenne, pillanatnyilag megvannak a loan facility megállapodások, a backstopra ígéretet kaptunk, hogy legkésőbb az utolsó fázisban rendelkezésre áll, miután mutualizáltuk az alapot. The link to this is I think more up for you as... De ez azt hiszem, hogy inkább ökön múlik, ami az edis illeti, hogy hogyan tovább. Köszönöm. Thank you. We... Köszönöm szépen. Ha jól értettük, a bankunióra fog backstopot javasolni a bizottság. Tremóza úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök Megint csak köszöntöm, König asszony. Itt a parlamentben két rövid kérdést szeretnék önhöz intézni, és sok szerencsét szeretnék kívánni önnek a munkája során. Nagyon röviden két kérdésem volna. Az első, milyen tanulságot vonhatunk le a Banco Populárból? Talán ha legközelebb van egy bank, amely, eh, amelyel az SRB-nek eh, foglalkoznia lehet, hogy eh, hosszabb idő kell majd, hogy döntsenek, mondjuk 48 óra, tehát bizonyos szabályokat életbe léptetnek a kormányok. Mit gondol ön erről? Ami pedig a Deloitte jelentést illeti, ha az Európai Bíróság a teljes Deloitte jelentést kéri, az SRB a rendelkezésére bocsátja? Feltárja ezt a jelentést az Európai Bíróság előtt? Köszönöm. Hát elég egyszerű az SRB természetesen eleget tesz a bíróság kérésének, tehát ha a bíróság erre következtetésre jut, akkor azt hiszem, hogy felkérem megint csak a jogászainkat, de természetesen tisztelben tartjuk a bírósági döntéseket, és a felebiteli testület döntését is figyelembe vesszük. Körültekintőnek kell lennünk, hiszen itt érzékeny információról van szó. Ami pedig az első kérdését illeti, több mint 48 perc betelt, egy egész éjszak alatt hoztuk meg a döntést, de nem 48 óra volt, és az egyik érvünk az az volt, hogy ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy ha egy bank a hét kellős közepén csődbe megy, hasznos, ha utolsó lehetőségként egy moratórium eszköz lenne a szanálási hatóság kezében. Ez az egyik javaslat, amely terítéken van. Vannak emellett és az ellen szóló érvek is, de egyértelmű, hogy ez egy olyan eszköz, amely alapján kedről vagy szerdáról még eljuthatunk a hétvégéig, csak hogy a kérdését megválaszoljam. Köszönöm szépen. Köszönöm a jó együttműködést is, intézmény együttműködést az Európai Parlamenttel, ami nagyon örvendetes. Reméljük, hogy a Deloitte jelentéssel kapcsolatos következő lépés is javít még ezen az együttműködésen, és így növelhetjük az átláthatóságot ebben a kérdésben. Pozitívumként kezelem, hogy nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a jövőben más fajta jelentések is készülhetnek, illetve hozzáférhetünk ezekhez, ami fontos a képviselők számára és a szavazás eredménye után természetesen folytatjuk az egyeztetést. Köszönöm szépen, hogy eljött a mai meghallgatásra. Most pedig tartunk egy nagyon rövid szünetet, hogy a kollégák bejöjjenek, és elkezdjük a szavazást, természetesen Elke König megerősítéséről is.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

Chair, can we vote? Elnök úr, szavazhatunk? Make a check. Ellenőrizzük, tesztelünk, egy próbaszavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Of people missing here. Nagyon sokan hiányoznak, 29, 32, 33. Kérem, minden, kérem a kollégákat, hogy jöjjenek a szavazókártyájukkal együtt. Több képviselőre van szükségünk. still I, I still see Okay. Rendben. Lezárom a próbaszavazást, és most kezdhetjük az első szavazással, ami Elke König mandátumának meghosszabbítása az SRB elnökeként, titkos szavazás az eljárásunk értelmében, ahogyan az összes kinevezés. Ezt eh, nyilván nem kell mondanom, a plusz igen, a mínusz nem. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 31-en mellette szavaztak, 9 ellene, senki sem tartózkodott. Ezzel az elnököt újra kineveztük, gratulálok. Most pedig következik az e-kártyáról szóló véleménytervezet név szerint szavazunk az első módosításról, mert amennyiben ezt elfogadtuk, az egész javaslatot elutasítjuk, tehát most megnyitom a szavazást. Yes, I, someone asked. Van, aki szeretne hozzászólni? Igen, az az irányelv. Tehát először az irányelvről szavazunk. A szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy a javaslatot elutasítottuk, és minden oka fogyottá válik. Ugyanezt tesszük most a rendelettel is, ugyanez az eljárás, tehát megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Ugyanez az eredmény, 24-en mellette, 16-an ellene, nulla tartózkodás, elutasítottuk. A javaslatuk a fogyottá válik következik. Az irányelv tervezet a megelőző szerkezet átalakítás kereteiről, stb. stb. Egy-egy hetes módosító mellette kiszavaz, ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 118-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 119-es mellette ellene ellenőrizzük, mert nem látom egyértelműen az eredményt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 120-as módosító mellette. Ellene ellenőrizzük ismét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 121-es és 122-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 123-as mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 123-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 125-ös mellette ellene Elég furcsa politikai kombinációk, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 129 mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva. 130 mellette ellene Ellenőrizzük a 130-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ez volt a 130-as, igen, akkor a következő 131 mellette, ellene. Ellenőrizzük megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, nem ugyanazzal a többséggel, 132 mellette, ellene, zöldek ellenzik, azt hiszem, akkor elutasítottuk, 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 133 mellette, ellene. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Huszonegyes következik. Mellette ki szavaz? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 134. Mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 135 néppárt és az SND ellene. Azt mondta, hogy mínuszt jelzett. Akkor ellenőrizzük. permanssal szavaz. Balra húz a szíve. Megnyitom a szavazást. Egyértelmű, akkor elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem volt egyértelmű, azért de elfogadtuk. 135 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 136 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 137 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük. Még ketten nem szavaztak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 139 mellette azonos a kettő elnézést, akkor a 140 mellette ellene azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 22 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette. Ellene Ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 142 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? A 27-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 151 mellette. Ellene. Ellenőrizzük 151-est, megnyitom a szavazást. Kérem, emeljék fel a kezüket. Nehéz nekem így látnom, hogy mi az eredmény. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 152 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153 mellette ellene ellenőrizzük a 153-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom döntetlen, úgyhogy elutasítottuk. 172 mellette, ellene, ellenőrizzük a 172-t, megnyitom a szavazást. Lezárom. Megint ugyanaz az eredmény, elutasítottuk. 156 mellette, ellene, ellenőrizzük, Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 28 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Azt hiszem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 28-ast. Pervans mínuszt jelzett, de mégis plusszal szavaz. Rendben, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Elég, ezért volt zavaros az eredmény az imént. 154 mellette, ellene, ellenőrizzük a 154-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Megint elutasítottuk. 155 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 155-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 158 mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 157 mellette ellene. Azt hiszem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 157-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 159-es mellette ellene. Ellenőrizzük a 159-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Döntetlen, tehát elutasítottuk. C kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 169-es módosító mellette ellene Ellenőrizzük a 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazattal elutasítottuk, 168-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk D kompromisszum mellette. A szóbeli, szóbeli módosítóval, jelentéstevő szóbeli módosítót nyújtott be, mellette ellene. Nem, nem kell felolvasni, mindenkinek megvan. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk, azt hiszem, de ellenőrizzük. Harminckettes, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 173-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 174-es és 176-os mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez is döntetlen. Elutasítottuk 178-as mellette ellene. A szocialisták mellette vannak, vagy ellene? Mellette. A néppárt is. 178-as, rendben, elfogadtuk. 182-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 183-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás. Az eszélyt nem látom, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 33-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom elutasítottuk egy szavazattal. 188-as következik mellette, ellene. A szocialisták támogatják, rendben, tartózkodás, elfogadtuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 190-es mellette, ellene, tar- na, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 191-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. E-kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 200-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 201-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 202-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 204-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Fordul. Vote is closed. Lezárom. Check that 205 in favor. 205-ös menette ellene tartózkodás elutasítottuk. 206-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 207-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 207-esről. Vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk egy szavazattal, 208-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 209-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 209-est. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 2.12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.14-es mellette ellene ellenőrizzük a 2.14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 2.15-ös mellette ellene tartózkodás 215 néppárt mellette? Elfogadtuk. 216 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 216-ot. Lezárom. Elfogadtuk. 217-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 217-es, megnyitom a szavazat. lezárom. Elutasítottuk. 218-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 219 mellette, ellene, liberálisok mellette, 219, elfogadtuk. 220 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 221 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 221-es. Lezárom, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 228 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 229 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 230 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 231 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 232 mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 232-es, szerintem elfogadtuk. Vote is closed. Lezárom, elfogadtuk egy szavazattal. 223 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 234 mellette ellene ellenőrizzük a 234-es, megnyitom a szavazást. 234. Lezárom. Elutasítottuk. 235 mellette ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 235-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 236 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk 237 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene ellenőrizzük. 36-ost ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 238 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 37-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 37-es, megnyitom a szavazást. lezárom, elfogadtuk. 239 mellette, ellene, ellenőrizzük a 239-est, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 240 mellette, ellene, ellenőrizzük a 240-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 241 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 242 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 243 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 245 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 246 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 247 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 248 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 249 mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 249-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 250 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 252 mellette ellene 251 okafogyottá vált, tehát 252-es ellenőrizzük, 252-esről szavazunk elektronikusan. Lezárom. Elfogadtuk. 253 mellette, ellene, ellenőrizzük a 253-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, Ellenőrizzük a 39-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. G kompromisszum mellette. mellette. G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellette ellene Ellenőrizzük a 258-ast. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Bár szoros volt. 259 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 259-et, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom elutasítottuk, 260 mellette, nem visszavonták, 261-es következik, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A szocialisták támogatták, ugye? Igen, 262 mellette, ellene, ellenőrizzük a 262-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 263 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 264 mellette ellene ellenőrizzük a 264-et, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 265 mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 266 mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazattal. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 267 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 267-es. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 268 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 269 mellette, ellene, ellenőrizzük a 269-est, megnyitom a szavazást. Ja igen, mellette van, bocsánat, elnézést, ezt nem láttam. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 270 mellette, ellene, Ellenőrizzük a 270-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Rejected. Elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 274 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 288 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 283 mellette, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. J kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 292 mellette ellene ellenőrizzük a 292-est, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 56 és 60-as mellettük ellenük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 293. Oka fogyott. Igen. 57-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 58 mellette, ellene Ellenőrizzük az 58-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 59 mellette, ellene. Ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 296 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 296-ost, megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. Elutasítottuk. 295 mellette, ellene. Ellenőrizzük a 295-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 297-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 298 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 67-est, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 68 mellette, mellette, 68-as mellett ki van, ellene, Ellenőrizzük a 68-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 69-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. M kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. N kompromisszum, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6-os, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 74, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 75, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ó kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene ellenőrizzük a 78-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es, 83-as mellettük ellenük ellenőrizzük a 82-es, 83-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 7-es mellette, ellene. A 7-esről szavazunk, néppárt elutasítva. 84 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 84-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Uh, are, we are, we voted just the 84. You... A 84-esről szavaztunk most, a 7-est akarják ellenőrizni? Jó, Hetes módosító, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, elutasítva. Q kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 88 mellette, ellene Ellenőrizzük a 88-ast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 89 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. R kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a tízesről. Lezárom. Elfogadtuk. 96. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 97. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 98. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 100-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a százast, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom, elutasítva, 101 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 102 mellette ellene ellenőrizzük a 102-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 103 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 104 mellette. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, szerintem elutasítottuk ugyan, de nem látom a zöldeket. Lezárom a szavazást, 104-esről szavazunk, elutasítottuk, egy szavazattal, 105 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 106 mellette, ellene, ellenőrizzük a 106-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva, S kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette ellene liberálisok mellette ellenőrizzük. Nem, nem, nem elfogadtuk, elnézést. 112 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 113 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 mellette, ellene, ellenőrizzük a 15-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 115 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 116 mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 116-osról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. Szavazunk a módosított bizottsági javaslatról. Név szerint megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 33 igennel, 2 nemmel, 4 tartózkodással elfogadtuk. Gratulálok a jelentés készítőjének. Végül pedig a tiltakozó szövegről fogunk, kifogásoló szövegről szavazni. Uh, we have to vote in block. Uh... Blokkban kell szavaznunk, hát ez egy kifogásoló dokumentum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazunk a módosított szövegről név szerint, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 33 igennel, egy nemmel, három tartózkodással. Thank you. Köszönöm szépen. I need to pass the chair now. Most pedig át kell adnom az elnöki feladatokat. Alles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 Tisztelt kollégák! Still here. Uh, today is um, not an ordinary day, so things are changing. Ez nem egy szokványos nap, menet közben változnak a dolgok. In the, in so you, you know, developments are complex. Uh, so... Bonyolultak az események. Szeretném most köszönteni Massimo Bordignont, aki az Európai Költségvetési Tanács tagja, és az FB tagjaként volt olyan kedves, hogy elfogadja a meghívásunkat. Ő Tigersen professzor nevében fog hozzászólni, ugyanis az Eurogroup ülésén van most, és ezért le kellett mondani a meghívásunkat a professzor úrral már júliusban tartottunk egy eszmecserét, amikor eljött az ECON ülésére, hogy áttekintést adjon az európai szemeszter eh, folyamatáról, az Európai Fiskális Tanács szemszögéből, az Európai Költségvetési Tanács első éves jelentését november 15-én adja ki, és ez a jelentés áttekinti azt, hogy az EU költségvetési keretének végrehajtására hogyan került sor, további fejleményekről, javításokról is tájékoztatást ad. A szokásos módszerünket követjük, Bordignon úr bevezetőjét követően a képviselők kapják meg a szót. Parancsoljon öni a szó. Köszönöm szépen a meghívást Nils és az egész tanács nevében. Most szeretnék, szeretném röviden ismertetni önökkel az éves jelentést, amelyet mm, november 15-én hoztunk nyilvánosságra, és remélem, hogy mindenkinek megvan a másolata, amit egyébként a honlapunkról is lehet tölteni. Mit tartalmaz ez a jelentés? Ah, okay. I hope you can see what the report is about. Well, basically... Nos, alapvetően az éves jelentés az Európai Költségvetési Tanács mandátumára épül. A feladatunk az, hogy értékeljük az európai fiskális keret végrehajtását. Ezt tesszük a második szakaszban, és a második szakasz a 2016-os évre fókuszál, mert ez volt az az év, amelyet teljes egészében át tudtunk tekinteni. A október 15-től kezdve az általános költségvetési, általános ki 2017 tavaszáig. Az Európai Költségvetési Testület egy új testület, gyakorlatilag 2016 végén jöttünk létre, tehát csak idén márciusban kezdtük meg munkánkat. Ez tehát az első, a legelső jelentésünk, és minden évben teszünk egy éves jelentést ezen túl. A második feladatunk, amely a mandátumunkban is szerepel, az a nemzeti fiskális tanácsokkal való együttműködés. A célunk az, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk egymással. Erre térünk ki a hármas szakaszban, amely a különböző fiskális intézmények munkáját értékeli. Ugye ezt a fiskális kompaktum vezette be, vannak országok, amelyekben új intézmények jöttek létre, valahol már létező intézmények veszik át ezt a munkát. Ami új, az ír fiskális intézmény ennek a munkáját vizsgáljuk, és a Dán intézményét is, amely hosszabb múltra tekint vissza. A harmadik feladat, amelynek elvégzésére felkértek bennünket, az az, hogy nyújtsunk tanácsot a bizottságnak a legjobb fiskális megoldásokról az euróövezetben. Egy retrospektív és egy prospektív megközelítést alkalmazunk, tehát megvizsgáljuk, hogy 2016-ban mi történt. Minden évben gyakorlatilag megnézzük, hogy a bizottság milyen ajánlásokat adott a tagállamoknak, illetve a makrogazdasági előrejelzéseket megerősíthetjük-e, hogyan viselkedett az adott ország, illetve az euróövezet egésze a különböző ajánlások fényében. Ugyanígy prospektív kitekintést is adunk, illetve tanácsadást az euróövezetre, tehát a következő évre, 2018-ra helyezzük a hangsúlyt, de ez már egy júniusban közétett dokumentumban szerepel. Végezetül javaslatokat fogalmazunk meg az európai fiskális keret alakulásával kapcsolatban az ötödik fejezetben. Így jellemezhető tehát a jelentésünk struktúrája. Melyek a fő üzeneteink? Hát az első üzenetünk az, hogy visszatekintünk, nem csak a 2016-os évet veszük górcső alá, ez egy nagyon nehéz eh, év volt, és komoly kihívásokat jelentett a fiskális döntéshozók eh, számára, eh, nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt hiszen a nagy válságok utáni időszak volt ez, amikor bizonyos fellendülés már megfigyelhető volt, ugyanakkor még a válság utószereit is érezni lehetett, tehát nagyon nehéz volt a helyzet amelyben döntést kellett hoznunk azzal kapcsolatban, hogy milyen a makrogazdasági helyzet, könnyítsünk-e a szabályokon, a fiskális szabályokon, amit természetesen a az államháztartások fenntarthatóságát hosszú távon alááshatja, vagy egyfajta szigorú alkalmazásra térjünk át, ami viszont a fellendülést áshatja alá és kockázatokat jelenthet. Az általános következtetésünk az volt, hogy az SGP-t rugalmasan kezelték, és ez gyakorlatilag egy olyan fiskális helyzetet idézett elő, amely megfelelő volt az euróövezet szempontjából, de nem a tagállamok szintjén. Voltak olyan országok, ahol fokozottabb stabilizációra volt szükség a fenntarthatóság helyett, egyes országokban bonyolultabb volt a helyzet, és volt, ahol inkább a fenntarthatóság került előtérbe a stabilizáció helyett. A szabályok és az eljárások nagyon bonyolultak, összetettek, ezek, ez több változásra vezethető vissza, illetve olyan döntésekre, amelyeket a bizottság hozott, ami azonban nem feltétlenül rossz. A jelentésünk egyértelmű következtetése az az, hogy a, szavazatok, a döntések alkalmazása során bizonyos mérlegelési jogkör megengedhető, ugyanakkor biztosítani kell az átláthatóságot és az előrejelezhetőséget. Az előretekintés szempontjából tehát figyelme kell vennünk, hogy mennyire összetett a rendszer. Az egyik általános következtetésünk tehát, amely a kettes fejezetben és majd az ötös fejezetben is megfogalmazódik, hogy előre tekintve az EU fiskális keretét lehet javítani, erre nyílik lehetőség, de a jelenlegi keret határain belül kellene ezt megtenni, anélkül, hogy lényegi változásokat, illetve újabb jogszabályokat kellene bevezetni. Milyen volt a stabilitási és növekedési paktum végrehajtása 2016-ban? Ha megnézzük, hogy mit nyilatkozott a bizottság, amikor a tagállamok által 2015-ben előterjesztett költségvetési terveket vizsgálta. Arra következtetésre jutott, hogy a nem teljesítés bizonyos kockázatokat jelenthet egyes országokban. Mi volt az eredmény 2017 tavaszán? A megfelelés messze menőleg teljesült, voltak bizonyos kockázatok 2015-ben, ehelyett azonban az általános következtetése a bizottságnak az volt, hogy összességében a tagállamok megfeleltek az előírásoknak. Ez nem annyira az erős gazdasági növekedéssel volt magyarázható, mm, ami egyébként messzemeleg összhangban volt a bizottsági előrejelzésekkel, még akkor is, hogyha a nominális növekedés alacsonyabb volt a várt szintnél. A nem megfelelés kockázata főleg a rugalmassággal kapcsolatban merült fel. Voltak országok, amelyek további időt kaptak, illetve a szankciókat törölték az ő esetükben. Itt Spanyolországot és Portugáliát említhetjük meg. Az általános következtetésünk tehát az volt, hogy a teljesítés nem volt tökéletes a stabilitási és növekedési paktum végrehajtása során, de komolyabb hibákra nem került sor. Az Európai Költségvetési Tanács tehát úgy vélekedik, hogy a rugalmas alkalmazás még mindig jobb, mintha nem lennének előírások, vagy túl mereven alkalmaznánk a stabilitási és növekedési paktumot. Persze tudhatjuk, hogy az általános véleményünk az, hogy a helyzet rosszabb lett volna, ha akár túl rugalmasan vagy túl szigorúan került volna sor az előírások alkalmazására. A hiányos végrehajtásra vonatkozóan is tartalmaz a jelentés kitételeket. A jelenlegi jogszabályok két indikátort használnak fel annak megítélése céljából, hogy kockázatot jelente egy ország. Itt a strukturális egyensúlytól való eltérés, illetve a strukturális reformokkal kapcsolatos benchmark. A különböző országok esetében el kell dönteni, hogy melyik kritérium alkalmazása korrekt. Mi arra megállapításra jutottunk, hogy egy adott indikátor kiválasztása nem volt különösebben eh, konzekvens. Voltak egyéb konkrét eh, esetek is, mint például a rugalmassági eh, záradék alkalmazása Olaszországnál. A struktúrás reformok végrehajtásától függ a, a jogosultság, illetve az ex post értékelés nem volt végleges. A strukturális reformokkal kapcsolatban a probléma a nyugdíjreformra vonatkozott. Deficit procedure for eh, Spain and Portugal. Aztán Spanyolország és Portula- Portugália túlzott deficit eljárásai. Ebben az esetben késlekedést tapasztaltunk a normális eljáráshoz képest. 2016 májusában a bizottság úgy döntött, hogy nem történt eh, hatékony eljárás, fellépés, és javaslatot tett a tanács számára. Az a döntés született, hogy a határidőt meghosszabbították, ez pedig nem állt összhangban az ország ajánlásokkal. Aztán a adóság csökkentése nem volt kielégítő jó pár ország esetében, de nem indítottak eljárást ezen országokkal szemben, hiszen nem voltak meg illetve másképp értelmezték az úgynevezett releváns tényezőket. A nominális növekedés különösen alacsony volt 2016-ban, ezért nehezen volt értelmezhető a nominális adóság. Nagyon sok ország esetében ügyvivő kormány volt hatalmon, ez is tovább bonyolította a helyzetet, illetve a költségvetés tervezetek benyújtását. Tehát ezzel kapcsolatban is további eszmecserét folytatunk. Nézzük, mi a helyzet a fiskális fronton. 2015-ben a bizottság iránymutatást nyújtott, illetve a tanács is. Nagyon törékeny volt a fellendülés, meg volt a veszélye annak, hogy visszacsúszást tapasztalunk, illetve nagyon sok ország esetében az eladósodás mértéke magas volt. Ezért visszafogott monetáris politikát tapasztaltunk több ország esetében, közel a nulla kamatlábhoz. Aztán, ami a gazdasági helyzetet illeti, Expansionális fiskális irányvonalat határoztunk meg. Némi, némileg pozitív volt a mérleg, azonban voltak olyan országok, amelyek jelentős kockázattal kellett, hogy számoljanak, nem feleltek meg a követelményeknek, illetve a fiskális politika támogatóbb kellett volna, hogy legyen olyan tagországok esetében, ahol volt fiskális lehetőség arra, hogy a felendülést jobban támogassák. Ezen kívül van még egy probléma, a stabilitási és növekedési paktum nem szimmetrikus. Részben legális megszorításokat ír elő a deficit ellenőrzésére, de a túlteljesítő országok esetében a stabilitási és növekedési paktum nem ír elő további intézkedéseket. Az Európai Monetáris Unióban közös a monetáris politika, de a fiskális politika decentralizált. Nézzük a fiskális intézmények helyzetét, ahogyan elmondtam, jó pár esetet megvizsgáltunk, Az erőforrásaink korlátozottak voltak, ezért nem tudtuk mélyrehatóan megvizsgálni az összes független fiskális intézményt az összes tagállamban, de egy általános képet azért sikerült festeni. És ezzel kapcsolatban javaslatokat fogalmaztunk meg. A független testületek jobban működnek azon országokban, ahol van egy panasztételi, illetve magyarázatszolgáltatási folyamat. Tehát nem csak tanácsot adnak, hanem fontos az, hogy a kormány reagál a fiskális intézmény tanácsára vagy megjegyzésére. Ez az úgynevezett comply or explain, tehát felej meg az előírásnak, vagy adj magyarázatot arra, hogy miért nem feleltél meg, ez az eljárás van érendben. Tehát vagy eleget tesz a kormány a független fiskális intézmény javaslatának, illetve kérésének, vagy pedig magyarázatot kell adnia, hogy miért nem teszi ezt meg. Nézzük. Javaslatunk a következő. Meg kellene erősíteni a Complain and Explain előírást tehát azt kell követelni a kormánytól, hogy időben reagáljanak a független fiskális intézmény véleményére. És végül nézzük, hogy milyen javaslatokat tettünk a stabilitás és növekedési paktum javítására. Ezek közül vannak elég egyszerű javaslatok, amelyeket könnyű bevezetni, nem vonnak maguk után nagy változtatást a jogi struktúrában. Aztán vannak olyanok, amelyek jelentős változtatást követelnek. Az első javaslatunk az, hogy az asszimetriát próbáljuk meg kiiktatni. A szűk idők és a gazdag idők között asszimetrikus a kapcsolat, illetve a korrektív és a megelőző, a preventív szárny között is aszimmetrikus a kapcsolat, ezt próbáljuk csökkenteni, vagy ezt akarjuk csökkenteni. Hogyha fellendülőben van a gazdaság, akkor fiskális teret hoz létre, kell, hogy létrehozzon egy esetleges jövőbeli hanyatlás korrigálására. Ez biztosítaná a stabilitást. Aztán a második javaslatunk. Azt állítjuk, hogy a szankciók nem működnek. A stabilitás és növekedési paktum esetében az egyik legfontosabb kritika az, hogy sohasem voltak szankciók, illetve ezeket nem foganatosították. Ezzel nem értünk egyet, hiszen egy szankcióval való fenyegetés is néha kielégítő, hiszen itt az adott ország vagy intézmény hírneve forog kockán. Másrészt azonban nagyon nehéz egy szuverén országgal szemben szankciókat érvényesíteni. Úgyhogy az érvelésünk a jelentésben a következő, a szankciók helyett inkább egy kondicionalitást kellene alkalmazni. Tehát a paktum nem betartása így következményeket vonna maga után. a strukturális alapok esetében például növelhető lenne a kondicionalitás, és ezt kapcsolhatjuk az európai költségvetéshez. Így az euró szintjén, az Európai Unió szintjén egy fiskális kapacitást tudnánk kialakítani, ez azonban ennek feltétele, azonban a paktum tiszteletben tartása kellene, hogy legyen. Ezen kívül fontos lenne a stabilitás és növekedési paktumot, valamint a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárást összekapcsolni, vagy jobban összekapcsolni. Azt javasoljuk, hogy a középtávú céloknak való megfelelést fel kellene gyorsítani a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás kapcsán. És végül a komplexitás, az átláthatóság, a kiszámíthatóság kérdése. Természetesen itt nagyon sok javaslatunk van, és ehhez a szerződés megváltoztatására lenne szükség. Azonban nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük a szabályokat, hiszen túlságosan bonyolult szabályrendszerben kell most működni. Illetve vannak olyan szabályok, vészhelyzeti események, amelyek esetleg benne vannak már a szabályokban is, ezeket föl lehetne váltani egy egyszerűbb, általánosabb menekülési záradékra, úgynevezett escape clause-ra. És hogyha egy ország ilyet kér az adóssági helyzet miatt, akkor nagyon fontos, hogy független tanácsot, független tanácsadót is bevonjunk ebbe a folyamatba, és ezután hozon döntést a bizottság, illetve a tanács. Ezen kívül beszéltünk az eurózóna stabilizációs funkciójáról, Mm. Nem az a baj, hogy túlságosan gyorsan beszél, hanem az, hogy túlságosan hosszan. Elnézést, nem, nem tudtam, hogy mérik a felszólalásom idejét. Nos, annyit akartam mindössze mondani, hogy ugye nagyon sok probléma van az eurózónában, ellenállóbbá akarjuk tenni ezt a rendszert. Látjuk, hogy mi a helyzet a szimmetrikus és az aszimmetrikus struktúrákkal jelenleg a válság megelőzésére összpontosítunk, a fiskális politikát pedig nem hangoljuk finomra. Beszéltünk egy európai társfinanszírozási mechanizmusról, illetve egy beruházás védő rendszerről is. Jelenleg a jelentésben azt az álláspontot foglaljuk el, hogy a beruházás védelmi rendszer egy meggyőzőbb alternatíva, azért, mert ez nagyobb fokú növekedést vonna maga után, és talán könnyebb lenne ennek a megvalósítása is. De lassan lezárom a mondandómat, már elmondtam a végkövetkeztetéseket is, úgyhogy ezt inkább csak kivetíteném. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much for your... Nagyon köszönöm az előadást, köszönöm a beszámolót, a költségvetési tanácsról, ez rendkívül érdekes volt, szükségünk is van rá. Én egyetértek vele, százszázalékosan teljes körülnek, kiegyensúlyozottnak tartom, legalábbis én. Viszont a jelenlegi ö, szabályok nem igazán tökéletesek, ezzel egyetértek. A másik dolog, hogy meg kell találni a megfelelő egyensúlyt a, az egyszerűség, a szavahihetőség között. Ez pedig nem könnyű, hiszen szuverén államokról van szó, ugyan közös szabályokkal rendelkeznek, de mindezt figyelembe véve azonban a kérdés az, hogy a bizottságnak hogyan sikerül ezeket egyensúlyba hozni. Talán nem tökéletes az eredmény, de valószínűleg rosszabb lenne. Vagy lehetne figyelembe véve azokat a példákat is, amelyeket ön is felsorolt. Erre az ötre gondolok. De való igaz, szabályaink nem tökéletesek, de rendkívül érdekesek a javaslatai ebből a szempontból. Nagyon fontos a parlament szerepe, hiszen ebben az esetben a nemzeti parlamenteket valamilyen kötelezettség köti. Mindenesetre igaz, hogy a költségvetési tanács rendkívül fontos és érdekes ebből a szempontból. A képviselőkhöz fordulok, a szocialista képviselők következnek. Hát egy kicsit meg vagyok lepve, és köszönöm elnök úr, hogy a néppárt nincs itt. Egyet szeretnék érteni az elnök úrral, tényleg kiegyensúlyozott ez a jelentés. Nagyon köszönöm ezt a részletes beszámolót. Az jutott eszembe, hogy a bizottság fogalmazott már meg egy ajánlást, és ez volna az első kérdésem. Németország és Hollandia vonatkozásában, hogy 50 milliárdos beruházásig menjen el. És ez megfelel az önök konklúzióinak, nevezetesen, hogy a költségvetési helyzet összességében megfelelő volt, de nem az egyes országok szintjén. Ez a bizottság javaslatához közelít, ezt szeretném itt megerősíteni, de az előadás során arra is gondoltam, hogy hogy lehetne szimmetrikusabbá tenni a szabályokat, mert erre szükség van. Volt egy jó példa erre, a bizottsági javaslat. De a tagállamok egyszerűen oda se figyeltek rá. Bringing me maybe to the more broader uh, question. Uh, Talán egy szélesebb körű kérdés. A szabályok egyszerűsítése Nem tűnik egyszerű feladatnak számomra, hogy az MTO-hoz megtaláljuk a megfelelő eszközt, de ön szerint hogyan lehetne az egyensúlyt megteremteni, hogy megfelelő fiskális kapacitás is legyen? Ön egy, önök egy központi eszközről beszélnek, amely stabilitást ad az eurótérségnek. Igen, én a mikroközgazdászként, én mikroközgazdászként azért aggódom, hogy mivel a monetárpolitika eljutott politikai mandátumának végére, és nagyon sok országnak nem sikerült decentralizált szinten megfelelő költségvetés politikát kialakítani, úgyhogy végül is a kérdés az, hogy mi a fontosabb a, decent, a centralizált fiskális kapacitás, vagy pedig a szabályok foganatosítása. Reméltem, hogy az Európai Költségvetési Tanács majd folytatja a munkáját különböző alternatívákkal, opciókkal, és megfogalmazza azokat a kérdéseket, amelyek megválaszolására szükség van. Nem tudom, elnök úr, mennyi időm van még, de volna még egy végső kérdésem mivel majdnem tíz éve dolgozom a központi tervező ö, testületnél Hollandiában, tapasztalataim azt mutatják, hogy akkor tud az ember a legnagyobb hatást kifejteni, amikor nem, nem annyira politikai jellegű módon lép fel. Legalábbis engem így képeztek. De az ember nem tanácsot ad, hanem opciókat vázol fel. Választási lehetőségeket. Vannak, akik politikai intézménynek tekintik önöket, de akkor lenne igazán jó hírjük, hogyha választási lehetőségeket vázolnának fel. Úgyhogy szeretném a véleményét hallani a három felvetéssel kapcsolatban. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm a kérdéseit. Azt hiszem, mind a kettőre szükség van. De kezdjem az elsővel. Rövid válaszokat próbálok adni rájuk. Igen, a jelenlegi stabilitás és növekedési paktum problémás, mert egy olyan ország, amely túl sokat teljesít, túllép az MTO-n, jogi szempontból nem rendelkezik semmiféle kötelezettséggel, nincsenek olyan eszközeink, amelyek segítségével arra ösztönöznénk, hogy több fiskális teret töltsön be. Az egyetlen módja a befolyásolásnak európai szinten az pillanatnyilag, hogy a nemzeti fiskális politikákat koordináljuk. De hát őszintén szólva ez nem túl sok eredményt tudott eddig felmutatni. Itt most az Európai Bizottságra utalt, ahogy Németországnak és Hollandiának azt javasolt, hogy többet költsenek. Ez a két ország viszont nem járt így el. Úgyhogy itt asszimetriáról van szó. Na, mi a helyzet ezzel? Az egyik lehetséges megoldás, vagy legalábbis az egyik módja annak, hogy ezt megpróbáljuk megoldani, hogyha valamilyen centrális fiskális kapacitást vezetünk be. Ha egy ország politikai okok, preferenciák miatt úgy dönt, hogy nem akar pénzt költeni, ha a központi fiskális kapacitást ki lehetne váltani, ez nyilván segítene ennek a problémának a megoldásában. Pillanatnyilag Európában nem igazán beszélünk nagy költségvetésről. Valamilyen mechanizmusról inkább, az aszimmetrikus sokkok esetén, ami hát hadd fogalmazok úgy, jobb, mint a semmi. Pontosan ezért támogattuk a beruházás védő programot, mert egész Európában, de főleg azon országokban, amelyeket a leginkább sújtotta a válság, és ahol a kormány meg ö, tiszteletbe tartotta a ö, fiskális ö, szabályokat, az volt, ahol befektettek. Még ez rövid távon is működő, hosszú távon csökkenti azonban a növekedési kapacitást. Úgyhogy azt gondolom, itt kellene több erőfeszítést tenni. Aztán, hogy is fogalmazzak? Nekem Massimo Bordignonnak megvan a saját véleményem. Azonban, mint testület, speciális dolgokra kell koncentrálnunk. Úgyhogy többet beszélünk a fiskális kapacitásról, mert ez a mandátumunkhoz közelebb áll. De ha tőlem kérdezik azt, hogy mitől lenne ellenállóbb az eurótérség, nyilván a fiskális kapacitás, bár ez csak egyike azoknak a dolgoknak, amelyekre szükség van, nyilván a tőkeunióra is szükség van, több mechanizmusra, amely bizonyos biztosítékokat hoz létre. Hogyha még egy óriási sok alakul ki, akkor bizonyos munícióval rendelkezzünk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Roman Tramóza. Just a, very... Köszönöm, tisztelt elnök úr. Egy nagyon rövid kérdésem lenne, mert azt tapasztaltuk, hogy tíz évvel a válság beindulása óta még mindig vannak állami deficittel rendelkező országok magasabb szinten, mint a 3%-os megengedett érték. Az elkövetkezendő hónap során a monetárpolitika visszatér a normális kerékvágásba, nőnek a kamatok, ez azt jelenti, hogy a pénzügyi kiadások ezen országok esetében magasabbak lesznek. Figyelembe véve azt, hogy a szankcionális rendszer nem működik, ön hogyan reformálná meg az EU-s költségvetési szabályokat, hogy hatékonyabban működjenek? Vagy ez egyáltalán reménytelen vállalkozásnak tűnik? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Mit ért az alatt, hogy európai költségvetési szabály? Fiskális, vagy pedig költségvetési? Mert ez két különböző dolog. Ami a fiskális szabályokat illeti, ezek a javaslataink. Ami a jövőbeli elképzeléseket illeti, reméljük normálisabb idők jönnek, és most, amikor a gazdasági helyzet nagyon sok országban javul, el kell gondolkodnunk és újra szervezni az egész struktúrát annak érdekében, hogy jobban működjön. Hogy ez hogy lehetséges? Hát először is meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy egy olyan országban, mint az én hazám, ahol igen magas az adósság, meg a deficit, csökkentsük a költségeket, mert most kell alacsonyabb költséget fizetni. Gazdasági sargonnal érve úgynevezett fiskális buffert kell létrehozni. Azt hiszem a szabályok a jelenlegi szájok elég összetettek, és azért ennek ellenére lehetővé tesznek ilyen mechanizmusokat. Figyelembe véve különböző módon a pozitív vagy a negatív költségetési ciklusokat. Szerintem lehetnek jobb eredményeink is. Hogy mit várunk a fiskális politikától? Hát azt, hogy ciklus ellenes legyen, hogy legyen megfelelő tartalék, hogy támogassuk a gazdaságot, hogyha valamilyen negatív sokatás éri a gazdaságot. Aztán, ha visszatekintünk, a jelentésben is láthatjuk, hogy az eurozónában a legtöbb fiskális politika prociklikus volt, tehát több hibát követtek el, inkább követte a ciklust, mint korrigálta. Úgyhogy ezt el kellene kerülnünk. Ha javul a gazdasági helyzet, akkor kell megpróbálni többet tenni a kiadások ellenőrzése az adósság csökkentése terén. A jelenlegi szabályok már is lehetővé teszik ezt a költségvetésben, és utaltak is erre rá, hogy az asszimetria lehetővé kellene, hogy tegye, hogy a jövőben még inkább működjön ez a mechanizmus. Köszönöm. Igen, ez egy újfajta normalitás. Jó időkben a legarracsonyabb az adósság, de még mindig eh, magas a munkanélküliség, eh, hiányzik, eh, hiányoznak a beruházások tehát egyfajta divergens tendenciát figyelhetünk meg, ami komoly kihívásokat jelent. Tehát feltételezzük, hogy most jobbak az idők, de azért még vannak további nehézségek, de az igaz, hogy akkor kell cselekedni, amikor növekedési pályán van a gazdaság, sokkal inkább, mint amikor rossz helyzetben van permans. Euh, Köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a prezentációt, ezt az előadást. Á, elnéze, elnézést, mondja az elnök. Még az első fordulóban vagyunk. Not all groups represented, I forgot it. Nem minden frakció volt jelen, ezt elfelejtettem, tehát először a kollégának adom meg a szót. Buflarin. Köszönöm szépen, portugálul fogok hozzászólni, rövid lesz, mivel elég későre jár, de szeretném, hogy más kollégák is hozzászólhassanak. Két egyszerű kérdésem volna. Két kérdést választottam ki. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehet védeni a beruházásokat. Szeretném, hogy egy kicsit ezt részletezze, méghozzá úgy, hogy ne bonyolítsuk túl a helyzetet, ugyanis hogyha a közberuházások a ciklikus hatásokat figyelembe véve, ugye a Juncker terv bevezetésével ezek természetesen nagyon bonyolult szabályozást idéznek elő, de akkor lehet, hogy az eredeti célnak nem felelnek meg a másik pedig, hogy a túlzott deficit eljárás a makrogazdasági ciklusokkal hogyan kapcsolódik. Én a kettő között megértem az összefüggés, de van bizonyos nehéz, nehezemre esik, egy formális összefüggés látni olyan szabályokkal, amelyek még inkább bonyolultá teszik ezt a helyzetet. Hogyha ezt egy kicsit tudná részletezni, hálás lennék, és egyébként köszönöm a prezentációját. Hey, thank you very much. Köszönöm szépen. Ami az első kérdését illeti, őszintén szólva, a javaslatok, amelyeket megfogalmaztunk, az Európai Fiskális Tanácsban egy kicsit zavarba jöttünk, mert ezek nem voltak elég pontosak. A bizottsági dokumentum tartalmazott ilyen javaslatokat, de ezeket nem, az volt a javaslat, hogy ne vitassuk meg ezeket túlzottan, hogy elkerüljük a túl konkrét véleményeket. A javaslatokat jobban ki kell dolgozni. Természetesen vannak bizonyos igények, egyfelől a beruházások mértéke minden országban csökkent, az összes euróövezeti országban, úgyhogy valahogy fel kellett lépnünk a beruházások védelme érdekében. A Juncker terv működött, de ez főleg a magánjelegű beruházásokra vonatkozott, ugyanakkor az állami beruházásokat is védenünk kell. Hogyan tehetjük ezt meg? Vannak különböző eltérő javaslatok, lehetnének bizonyos alapok, amelyeket jó időkben lehet felhalmozni, hogy nehéz időkben a beruházásokat támogassuk. Lehet egyfajta hitel vagy kölcsön is, nagyon alacsony kamatláb mellett, a költekezés lehetővé teszi egészen addig, amíg a költekezési szint nem ér el egy küszöböt. Azt hiszem, hogy a részleteket ki kell dolgozni még jobban, de a tanács és a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, ami pedig a makrogazdasági egyensúly hiánya kapcsolatos ellátás, eljárást illeti. Európában van ugye két rendszer, az egyik működik, abban az értelemben, hogy az Európai Bizottság az ország magatartását össze tudja kapcsolni a fiskális magatartásával, aztán ott van a makrogazdasági egyensúly hiánya kapcsolatos eljárás. Van egy eljárás, de ezt nagyon nehéz elkezdeni, mert nem egyértelmű, hogy mi a kapolcs, az összefüggés egy kormányzat magatartása, illetve a makrogazdasági eredmény között ami a makrogazdasági indikátorra fejezhető ki. Tehát véleményem szerint egy kicsit többet kellene erről beszélnünk. Ha szeretnénk a fenntarthatóságot biztosítani az államháztartás szempontjából, akkor nem annyira az ellenőrzésre kell helyeznünk a hangsúlyt, az államadóság szempontjából, hanem a gazdaságot kell ellenállóképesebbé tennünk. Tehát a makrogazdaság egyensúly hiány problémáját úgy tudjuk orvosolni véleményem szerint, hogy a fiskális fenntarthatóság célját elérjük. Az érv, amelyel előrukkoltunk, az az, hogy jobban kellene modulálni a, azt a tempót, amelyel a középtávú célt el kívánjuk érni. Tehát egy olyan ország, amely nagyon nagy többletet halmoz fel, akkor lehet, hogy késletetni szeretné az MTO elérését, és egy olyan ország, amely magas, magasan nagymértékben eladósodott, lehet, hogy inkább a kiigazításra szorul. Lehet, hogy vannak más lehetőségek is valószínűleg, de mi úgy gondoltuk, hogy ezt így lehetne megoldani de lehet egy plusz bonyodalom is, ami szerintem nem ehhez kapcsolódik. Azaz, hogy túl nagy terhet jelenthet mindez. Sorry. Please, Tervány um, Merci. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy részt vettem a mai vitán. És ugye ez időszerű kérdés, hiszen beszélt a mindennapi felügyeletről, az új struktúráról, ugyanakkor az ön által említett témák mind kapcsolódnak egy úgynevezett reflexióhoz, egy áttekintésről a tagállamok és a bizottság részéről is. Nem tudom, hogy erre vonatkozóan konzultálta a bizottsággal, illetve hogyan működik együtt a nemzeti hatóságokkal, hogyan jön létre a nemzeti hatóságok rendszere, hálózata, melynek keretében megosztják egymással a diagnózisukat, illetve a következő lépéseket is kialakítják. Beszélt a célkitűzésekről, illetve a helyzet bonyolultságáról. ez máshol is elhangzott már sokszor. Van azonban egy javaslat, amely általában meghallgatásra talál, ez egy parlamenti javaslat vagy álláspont. Néha nemzeti szinten nehéz követni a szabályokat, és javasoltuk a konvergencia kódex kialakítását. Ez azt jelenti, hogy egy, egy előre vezető konvergenciát kellene definiálni Európai Uniós szinten, gondolok itt például az adminisztratív kapacitásra, fizetésekre és így tovább. Ez egy úti tervet jelentene, amelyet nemzeti szinten dolgozunk ki, például öt évre vonatkozóan. Kérdésem pedig az, hogy ezt fontolóra vették-e, beszéltek erről, illetve hogy mit gondol erről a kérdésről? Eh, thank you very much for your question. Köszönöm szépen a kérdést. Nem foglalkoztunk ezzel konkrétan. Természetesen folyamatosan tárgyalunk a bizottság, bizottsággal, és folyamatos az eszmecsere, illetve az információcsere, de nem vettünk részt ezen javaslat megvitatásában tehát az eurózóna problémáinak megvitatásában. A hivatalos anyagra reagáltunk, ez a feladatunk is, tehát hogyha a bizottság javaslatokat tesz, például december 6-án van egy ilyen javaslat, amely kihatással van az Európai Költségvetési Tanács mandátumára is, akkor ezt természetesen fontolóra vesszük. de az eddigi vitában, az erre vonatkozó vitában nem vettünk közvetlenül részt. Ami a nemzeti fiskális hatóságokat illeti, költségvetési hatóságokat, igen, van egy kialakult kapcsolat, erre szerintem nagyobb hangsúlyt kell majd fektetnünk a jövőben. Ez a költségvetési hatóságok nemzetközi szervezete évente kétszerül össze, és mind a két ízben meghívtak bennünket egy eszmecserére. Úgyhogy a jelentésben is erre utalunk, azt javasoljuk, hogy a költségvetési felügyelet keretében a költségvetési hatóságok szerepét jobban el kell ismerni a bizottságnak, illetve nagyobb fokú együttműködésre van szükség. És van, volt egy konkrét javaslatunk, ez pedig az, hogy a technikai tanácsadásra vonatkozó bizottsági döntést támogassuk. És végül Ami a konvergencia kódot, vagy konvergencia kódexet illeti, nos, őszintén leszek, nem ismerem részleteiben ezt a javaslatot, úgyhogy előbb ennek egy kicsit utána kellene olvasnom, és aztán természetesen szívesen megvitatom önökkel. Eddig az Európai Költségvetési Tanács keretében erről még nem vitatkoztunk. Köszönöm. So, thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk ezt az eszmecserét. Szeretnék eh, köszönetet mondani Bordignon úrnak, amiért eljött hozzánk, és nagyon érdekes eh, prezentációt eh, nyújtott. Azt hiszem, hogy ennek a párbeszédnek folytatódnia kell, folytatódni fog az Európai Költségvetési Tanácssal, Szerdán várunk a javaslatokat a bizottságtól, ezek minden bizonyal a parlamentet és a fiskális tanácsot is érdekelni fogják, fontos javaslatokra várunk, tehát folytatódik az együttműködés, és meg fogjuk vizsgálni részleteiben is az önök jelentését. Köszönöm. Kedves kollégák, a napi rendünk ötödik pontjához érkeztünk, és itt egy véleménytervezetet kell megvizsgálnunk, Hamen Trembozár kollégáét. Olyan véleménytervezet ez, amelyet a közlekedési szakbizottság számára készítünk, amely márciusban szándékozik szavazni a témáról, Tisztelt előadó úr, őné a szó, hogy vélemény tervezetéről tájékoztasson minket. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony. Kedves kollégák, röviden szeretném tájékoztatni önöket eh, erről a véleményről. December 11-én Markus Piper úr fog erről beszámolni a közlekedési szakbizottságban. Repülésről van szó, de versenytémához kapcsolódik, ezért a mi feladatkörünkbe is bepasszol. Mi bizottságként és képviselőként is Fejszeger képi, biztos úrnak többször is felvetettük ezt a kérdést. Ami engem illet, a bizottsági javaslatot támogatnunk kell a 8 6 zésük bizottsági dokumentumot kellene felülvizsgálni. Szerintem a bizottság dokumentuma nagyon jó alap a vitához. Kedves kollégák, mindig is kritikusan tekintettem az állami támogatásokra a különböző cégek vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy az új légiközlekedés, légiközlekedési társaságoknak versenyképeseknek kell lenni de fair körülmények között. Ezért vár, kell pénzügyi átláthatóság, még hogyha a harmadik ország beli légitársaságokról van szó, akkor is. Ugyanis azonos szabályoknak megfelelően kell ö, eljárnunk. A valódi csatát a tanácsa kell lefolytatnunk majd, és a tagállamokon múlik majd, hogy mennyire akarják felvizezni ezt a javaslatot, illetve az Európai Bizottság vizsgálódási hatáskörein. Szerintem a bizottság szabá- szerepét meg kellene erősíteni a nyomozás beindítása érdekében, hogyha bizonyos diszkriminatív eljárást tapasztalunk egyes társaságok kapcsán. Azt gondolom, meg kell védenünk a világon a versenyképességet, hogy ne legyen semmiféle nem fair eljárás. És az állami támogatások ide tartoznak, ez teljesen tönkreteszi az európai légiközlekedési vállalatokat. Ezért várom módosítomban a pénzügyi átláthatóságot. Úgy gondolom, hogy legyen jogorvoslathoz jog, és szeretném, ha felgyorsítanák a nyomozást, két évről egy évre lecsökkentve ezt az eljárást. Köszönöm a figyelmüket, és nagyon remélem, hogy gyümölcsöző lesz a vita ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm. A néppárt nevében adok szót. Lehet, hogy meglepődnek, hogy miért vagyok itt. Voltam már korábban is ilyen területeken, és mivel nincs itt az alelnök, ezért én vagyok az elnök most. Allen Lamász úr következik, parancsolja. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Nyilván én lennék most az ön helyén, hogyha egyetlen kritérium érvényesülne. Olyan röviden, mint az előadó, én is azt szeretném elmondani, hogy a néppárt első pillantásra teljes mértékben osztja az ő véleményét, ami a személyes véleményet illeti, nagyon sajnálom, hogy 2004-ben, akár csak ön, asszony, én is itt voltam már a parlamentben, akkor kevésbé elfogadható, kielégítő szöveget fogadtunk el, és bizonyos eseményekre volt szükség, a jelentős konfliktusra is. A harmadik országok légiközlekedési vállalatai, illetve miénk között, hogy a parlament és a bizottság olyan szöveget javasoljon, amely javít valamit a dokumentumon, de nem eléggé, ami az előző rendelkezéseket illeti. A készítőinek módosítóit támogatni tudjuk, és a többi jelentés készítővel együtt javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot vele, hogyha más területeken is európaibb, hatékonyabb rendelkezéseket szeretnénk elérni. Köszönöm a lehetőséget, elnök. A szocialisták nevében Hubei úr következik. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Én is szeretném először is a bizottsági javaslatot üdvözölni, hiszen itt diszkriminatív eljárással szemben a harmadik országok részéről védi az európai légiközlekedési váltokat. Ez fontos a gazdaságunk szempontjából is 5 millió á, munkahelyet jelent, és 2016-ban több mint 500 milliárd volt az európai GDP. Nagyon fontos, hogy itt nőjön a tevékenység, és ezért a diszkriminatív eljárásoktól el kellene járni. Kérjük, hogy az elnök asszony mikrofonját kapcsolják ki. Köszönjük szépen. Úgy gondolom, nem kell túl naívnak lenni, hogyha nem európai vállalatok előtt megnyitjuk a piacot, nyilván megfelelő kölcsönösségen alapuló versenyre van szükség az európaiak számára. És példaként elmondanám, hogy nyilvánvaló, hogy ami az állami támogatásokat illeti, itt is így kell lejárnunk, nem lehet, hogy a harmadik országbelieket jelentősen támogassák, és az Európai Uniósokat nem. A 2004-es rendelet, amely soha nem került alkalmazásra, de több módosításon is átment, célozta meg ezt az operatív eljárást, illetve az előttünk álló dokumentum, szöveg teszi lehetővé, hogy a 2004-es rendelet amely csak a tisztességtelen tarifákra vonatkozott, jelentős módosításon essen át. Ettől kezdve többen is benyújthatnak panaszt, ez erre soha nem került sor eddig. A régi közlekedés egyes ágazatainak volt erre lehetőség eddig. A bizottsági szöveget már is megerősítettük, de lesz javaslatom, nem is kevés ebbe az irányba. Úgy gondolom, hogy ezeket a vállalatokat és munkavállalókat védeni kell, hogyha diszkriminatív eljárással találják szemben magukat a versenyterén. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. A többi árnyék jelentéskészítőt nem látom. Ha csak nem bújik egy el valahol. Vannak -e a kollégák közül olyanok, akik hozzá szeretnének szólni? Úgy tűnik, nem? Tudom, hogy Dűszár úr képviseli a főigazgatóságot. Szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, csak szeretnék köszönetet mondani az előadónak a vélemények készítéséért, illetve hogy támogatja a dokumentumunkat, illetve hogy az a kívánsága neki is, és az jelentős készítőknek is, hogy megerősítsék a bizottsági dokumentumot. Ez nagy öröm számunkra szeretnénk, hogyha jövőben is így lenne ez. Fontos tehát ez a szöveg, az európai verseny és a regionális kapcsolódás szempontjából Európában köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Mivel más nem szeretne hozzászólni, visszaadom a szót az előadónak, akinek rendelkezésére egy csomó idő, hogy hozzá szóljon a kollégák megjegyzéseihez. Rendben, elnök asszony. Köszönöm szépen, köszönöm a támogatást az árnyékjelentés készítők részéről, támogatom a szöveget, és úgy gondolom, hogy nagy többségben győznünk kell, hogy egyetem üzenetet közvetítsünk a tanácsnak, illetve a légi közlekedési vállalatoknak is világszerte azon szabályokat illetően, amelyeket érvényesíteni kell tudnunk az Európai Unión belül. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezután az igazán gyümölcsöző vita után emlékeztetni szeretnék arra, hogy a indítványok benyújtásának határideje december 12 déli 12 óra, illetve bejelenteni szeretném. Január 24-én vizsgáljuk meg ezeket a módosítókat, szavazásra pedig február 21-én kerül sor 2018-ban, hogy a közlekedési bizottság március 5-én, amikor dönt, figyelembe vehesse azokat. A bizottság munkájának végére értünk, de kedves kollégák, maradjanak a teremben, vagyis jöjjenek vissza 18.30-ra, mert a LIBE szakbizottsággal együttesen kerül sorra a következő ülésre, a biztos jelenlétében az úgynevezett euróval listát fogjuk megvizsgálni, illetve azon országokról van itt szó, amelyek nem igazán mutatnak együttműködést. Úgyhogy hamarosan találkozunk, köszönöm szépen!